Nos, van egy közlemény, amelyet szeretnék megosztani a házzal. Az IMCO szakbizottság egy korrekciót fűzött hozzá a 216-os szabály 4-es pontja szerint az egyik határozatunkhoz elfogadjuk ezt a szabály szerint, és 24 órán belül fogjuk ezt megszavaztatni. Ezt a korrekciót mindenkinek kiosztottuk a Seance on Direct weboldalon, és mindenkivel ismertettük ezt. A következő napi rendi pont a szavazás Kocolino úr jelentéséről. A jelentést megszavaztatom név szerinti szavazással, megnyitom a szavazást.